cserélnek a bizottsági padon. A következő napi rendi pont a Petíciós Bizottság 2014-es tevékenységei Lidia eh, Johanna Geringer de Odenberg asszony a jelentéstevő, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma fogunk szavazni a jelentés végső változatáról, amely jelentés a 2014-es petíciós bizottsági tevékenységre vonatkozik. Én 2004 óta vagyok tagja ennek a szakbizottságnak, tehát így egy évtizede követem figyelemmel ezt a munkát, és meg tudom ítélni, hogy milyen hatása van ez az Európai Unió jogszabályalkotó munkájára. Ami ezt illeti, a petíciós bizottság munkája a tagállamokat is érinti elég sok petíciót, ér, petíció érkezik hozzánk. Ez azt jelenti, hogy még mindig a jogszabályokat vagy hiányosan elnézés, de a zavara beszélgetés, mondja a hozzászóló elnök. Kérem, hogy a párbeszédet fejezzék be, a beszélgetést fejezzék be. Igen, köszönöm, mondja a hozzászóló. Négy perce van, és ezt szeretném megfelelően kihasználni. Nos, tehát nagyon sok petíciót kaptunk, ez azt jelenti, hogy a jogszabályokat hiányosan vagy nem, tart, nem tartják be, de közben azt is jelenti, hogy a polgárok ismerik ezt a jogot, és a, érvényesíteni szeretnék a jogaikat. 2013-ban, hát 2013-ig stabilan nőtt a petíciók száma, 2013 volt a csúcsév, 2014-ben aztán egy kis csökkenésre került sor. A statisztika azt mutatja, hogy ebben az időszakban az Európai Parlamentben 2714 petíció érkezett, 6%-kal kevesebb, mint 2013-ban. 2000 13-ban 1887 petíciót zártak le, 10%-os, 2014-ben ez 10%-os növekedés, 2013-mal kap, hoz képest. Azonban a, e, még mindig a határidő, vagy a munka lezárásának az ideje még mindig nem ideális, ezen még lehet dolgozni. Azt remélem, hogy a technológiai további fejlődésével a polgárok számára is egyszerűbb lesz a kapcsolattartás, illetve a prób problémákat gyorsabban meg lehet oltani. 2014. novemberben indult be a petíciós weboldal, és ez már javította a helyzeten. A polgárok ezt az oldalt használ, használhatják ahhoz, hogy elektronikusan nyújtsák be a petíciójukat, regisztrálhatják magukat, benyújthatják a petíciót, elolvashatják az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, tájékoztatást kapnak a petíciójuk hely, állapotával kapcsolatban, és automatikus e-mail tájékoztatást is kérhetnek, hogyha a valami változás kerül sor a peti, változásra kerül sor a petícióikkal kapcsolatban. 2014-ben a beérkezett petíciók 80%-a e-mailen jött, 2013-ban ez 75% volt. Végül pedig Szeretnék köszönetet mondani minden képviselőnek, akik részt vettek a jelentés elkészítésében, és nekik köszönhetően egy, teljes jelentést tudtunk készíteni, és most várom a hozzászólásaikat. Elnök Abramopoulos úr kezd a bizottságtól. Um. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság üdvözli ezt a jelentést, amely elismeri az Európai Bizottság szerepét abban, hogy a petciós Bizottság munkáját segtse a panaszosok által benyújtott ügyekben. 2014-ben 790 befogadott panasz érkezett, ebből 688 ot az Európai Bizottságnak továbbította. Osztom az önök véleményét, miszerint jó a petíciós szakbizottság és az Európai Bizottság között az együttműködés, szakmai együttműködés. Alaposabban szűrik az érkező panaszokat, ezt üdvözlendőnek tartjuk, hiszen most már alaposabban megvizsgálják, hogy hova érdemes továbbítani a panaszt melyik intézményhez. Ugyanakkor nem értünk egyet a jelentésben megfogalmazott azon megállapítással, miszerint az Európai Bizottság korlátozta volna helyárási okokból a panaszok érdemi vizsgálatát, vagy azt javasolta volna, hogy dossziékat zárjunk le, anélkül, hogy a felvetett, a paraszban felvetett ügyek megoldását megvártuk volna. Biztosítatom a tisztelt képviselőket, hogy minden kérésére reagálunk az Önök Petíciós bizottságának, hogyha ez hozzánk tartozik, ami hatáskörünkhöz tartozik. Még egyszer mondom, tehát amennyire tudjuk, segítjük az Önök munkáját. Semmiféle eljárási korlátozást nem vezettünk be a panaszok kezelésével kapcsolatban, ugyanakkor előfordulhat, hogy vannak olyan esetek, amikor az Európai Bizottság részletes válaszsal vagy reakcióval nem szolgálhat, mert egyszerűen az adott ügyben nem rendelkezik hatáskörre. Ilyen esetekben az Európai Bizottság erről tájékoztatja a petíciós szakbizottságot. Egy panasz lezárása egyedül a petíciós szakbizottság feladata és döntése. Egy a lehető legmagasabb rangú hivatalnokkal kell, hogy képviseltesse magát az Európai Bizottsága szakbizottság ülésein. Nos, ezzel kapcsolatban biztosítatom önöket, hogy mindig a legrátermettebb, legtájékozottabb eh, hivatalnokunkat küldjük az önök szakbizottságába, és semmiféle olyan visszajelzést nem kaptunk eh, önöktől, vagy a szakbizottság titkárságától, hogy nem megfelelő szinten képviselhettük volna magunkat. Az önök jelentése az uniós jogszabályok átültetésére is felszólítja az érintetteket. Nos, ez ügyben elmondhatom, hogy a jogszabályok nem megfelelő átültetése ügyében a kísérlet és a jogsértési eljárások keretében minden tőlünk telhetőt megtettük, ahogy a jobb jogszabályalkotás napirend is kimondja. Preventív megelőző lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a tagállamokat segítsük a jogszabályok, az önös jogszabályok nemzeti jogba történő átültetésébe, hogy megelőzzük az ilyen jogsértési eljárásokat. A panaszokhoz közvetlenül kapcsolódó jogsértési eljárásokkal, ügy, e, eljárások ügyében. Nos, örömmel számolok be arról, hogy erre vonatkozó információ már elérhető. Az éves jelentésünkben, az uniós jogszabályok végrehajtására szóló éves jelentésünkben számolunk be arról, hogy a szerződések őreként mit tettünk az európai jogszabályoknak, hogy érvényt szerezzünk és ezt megtettük a petíciós szakbizottság irányába is minden évben. Az Európai Bizottság megosztja a jogsértési eljárásokkal kapcsolatos információt az önök parlamentjével a jelenleg érvényben lévő keretmegállapodás értelmében, és kiadunk sajtót közlemények formájában is ilyen információt, főként az indokolt vélemények, illetve a <clears throat> bíróság ha indokolt véleményt adunk ki, vagy hogyha a bírósághoz utaljuk Luxemburgba az adott ügyet. Az Európai Bizottság kereshető adatbázisában ezeket az információkat megtalálják az Európa websájton. Továbbá az Európai Bizottság vizsgálja annak lehetőségét, hogy hogyan javíthatnánk a dossziék nyomon követhetőségét, azaz, hogy az önöktől érkező panaszokat önök hogyan tudják jobban figyelme követni, hogy ezek hogy állnak. Az, az alapjogi karta 51-es cikke kapcsán emlékeztetném önöket, hogy az Európai Bíróság gyakorlatának megfelelően járunk el. Az Európai Állampolgári Kezdeményezéssel kapcsolatos jelentés témájában annyit mondhatok, hogy az ilyen állampolgári kezdeményezéseket a lehető legnagyobb mértékben segítjük, támogatjuk, hogy valóban <clears throat> ez az intézmény betölthesse azt a szerepet, amit nekik szántak. Ennek az eszköznek a működését próbáljuk egyszerűsíteni és könnyíteni, természetesen önökkel és a tagállamokkal együttműködve, más uniós intézményekkel és érintettekkel konzultálva. Az Európai Bizottság részletesebb információval is szolgált az önök parlamentjének. A plenáris vita során az októberi plenáris ülés alatt került erre sor itt ebben a házban. További lépéseket is tervezünk a legfontosabb olyan területeken, amelyek az európai állampolgár kezdeményezés kapcsolatos állásfoglalásukban megjelennek. De mivel csak három év telt el azóta, hogy eh, valóban hatályba lépett ez a vonatkozó rendelet, túl korai lenne hmm, jog, a, a vonatkozó jogszabály felülvizsgálatát kezdeményezni. De azt ígérhetem, hogy 2016-ban is azon leszünk majd, hogy eh, vizsgáljuk, eh, hogy mikor érdemes és lehet hasznos esetleg átírni ezeket a szabályokat. Ami az ombudsman ajánlásának végrehajtását illeti, illetve a petíciós szakbizottság TTIP tárgyalásokra vonatkozó véleményét illetően vállaljuk, hogy ahol csak lehet, és amennyiben lehet, az átláthatóságon leszünk, persze anélkül, hogy a titoktartás, tehát úgy, hogy a titoktartás ne sérüljön, mert ez bizony a tárgyalások során elengedhetetlen. Ombudsman ajánlásait nagy részt már vagy végrehajtottuk, vagy most folyik a végrehajtásuk. Az ttip el kapcsolatos állampolgári kezdeményezést a 11-es cikk kontextusában vizsgáljuk, de a 211 per 2011-es rendeletben lefektetett feltételeket nem teljesíti ez az állampolgári kezdeményezés. az európai állampolgárok évével kapcsolatos megjegyzései egyetértünk, és fontosnak tartjuk azt, hogy az európai demokrácia működését a megfelelő tájékoztatással is segítsük. Az állampolgári párbeszéd a tagállamokban ennek fontos eszköze lehet. Éppen ezért a Európa Polgárokért program végrehajtását folytatjuk. Célunk az, ezzel, hogy az európai polgárokat nagyobb mértékben bevonjuk az európai döntéshozatali folyamatba. Ilyen programok finanszírozását továbbra is tervezzük. Végezetül az Európai Bizottság közönő az Önök Petíciós Szakbizottságának mindazt a támogatást, amelyel a Solvit működését segítették. Egyetértünk, a Solvitot tovább kell fejleszteni, és a tagállamokkal most dolgozunk azon, hogy a Solvit tovább javulhasson, kiterjesztésre kerüljön biztosíthatom önöket, hogy petíciók ügyében továbbra is szorosan együtt kívánunk működni önökkel, mert az európai állampolgárság egyik alap vagy sarokköve, amely az európai alapszerződésekben is megjelenik. Köszönjük! A frakció nevében elsőként hozzászóló Becker úr parancsolja. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! A Petíciós Bizottság éves jelentése azt mutatja, hogy a petíciós bizottságban dolgozó képviselők munkája nagyon sikeres volt. Hadd tegyek föl néhány kérdést ezzel kapcsolatban. Az Európai eh, Parlament eh, főtitkársága által indított Velle reformmal, ez oda vezete majd, hogy a bolgárok által indított petíciókat gyorsan le fogják zárni, a belső bizottsági jelentéstevés fogja majd biztosítani a gyors lezárást. Az Európai Bíróság szerepét explicite hangsúlyozni kell. Az Európai Bizottság szerepét, mint a szerződés őrének szerepét hangsúlyozni kell-e, és meg kell akadályozni azt, hogy a tényfeltáró missziókat politikai propaganda céljaira térítsék el azt hiszem, hogy igent mondanának ezekre a kérdésekre, ezért nem értem azt, hogy a jelentéstevő miért nem volt hajlandó együttműködni, miért nem volt hajlandó velem a néppárt árnyékjelentéstevőivel együttműködni. Köszönöm a jelentéstevőnek, kifejezetten köszönöm a jelentéstevőnek azt, hogy nem akadályozta meg azt, hogy a frakciók koordinátorai végül nagyon sikeres előrelépéseket tettek annak érdekében, hogy ma értelme legyen szavazni. Azt hiszem, hogy a polgárok érdekeit kell szem előtt tartani, ez mindannyiunk érdeke. Mindenkit arra kérek, hogy a módosító javaslatokra ma igent mondjanak, főleg azokra a módosító javaslatokra, amelyeket amelyeknek a tartalmáról az előbb beszéltem, az emberek, eh, polgárok érdekében eh, van ez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Cabezon Ruiz képviselő következik. Egy percre a Szocialista és Demokrata frakció nevében. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is a demokrácia testesedik meg abban, hogy a polgárok részt vesznek a politikai döntéshozásban. A petíciós bizottságnak ezt garantálnia kell. Elhangzott már, hogy 2014-ben egy kicsit kevesebb petíció érkezett, mint 2013-ban, és most bejelentették, hogy adott jogszabályokban az alapjogokat még inkább megerősítik. Természetesen ez fontos, ezt megfelelő formában megtenni, és ezért kérem az Európai Bizottságtól és a tagállamoktól azt, hogy segítsenek bennünket abban, hogy az Európai Parlament valóban a polgárok szolgálatában dolgozhasson, végezhesse a munkáját, és a petíciót benyújtó kérdéseit minden esetben válaszoljuk meg. Máriász képviselő, egy percre. Köszönöm szépen. A petíciós bizottság az a szerv, amelyhez a polgárok fordulhatnak, hogyha a jogaikat akarják, a jogaik megvédését akarják elérni. Ez tulajdonképpen egy párbeszéd fórum alakult ki a szakbizottság, illetve a polgárok között, de az intézményi rendszer különböző szervei között is. 2015. októberében elfogadták az ajánlásomat arra vonatkozóan, hogy az ellenállók által benyújtott petíciót fogadjuk el. Itt Németország és Körögország közötti kapcsolatokról volt szó, és Németországot arra kértük föl, azt követeltük, hogy a petíciós bizottság előtt, egy európai szerv előtt fejtse ki a véleményét a kártérítési fizetésekkel kapcsolatban, eh, amelyek, amely eh, kérvényeket az annak idején a megszállók által meggyilkolt görög állampolgárok jokonai nyújtottak be. Köszönöm szépen, Becsere Besztarácia képviselőket. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr. Én a petíciós eh, bizottság különlegesen fontos szerepét szeretném kiemelni a részvételi demokrácia működése szempontjából. Ez egy nyitott ablak a polgárok felé több száz, több ezer európai polgár tud közvetlenül az Európai Parlamenthez fordulni, ami egy egyedi érték el tudják mondani, hogy mit gondolnak a belső piac problémáiról, az alapvető jogokról, a környezetvédelemről, a környezet állapotáról, és erre nekünk oda kell figyelnünk. Az olyan országokból, mint Spanyolország, az én hazám, mindig is sok petíció érkezett, Görögországgal és Olaszországgal együtt túlreprezentáltak az onnan érkező petíciók. Azt szeretnénk, hogyha mindannyian részt vennénk ezeknek a megoldásában, szeretnénk, hogyha jobb lenne az együttműködés a bizottsággal, illetve a többi intézménnyel, valamint a nemzeti parlamentekkel és azok illetékes bizottságaival. A nagy kihívás az, hogy megfeleljünk a polgárok elvárásainak, és olyan eszközeink legyenek, amelyekkel érvényesíthetjük a jogaikat. A 21-es cikk különösen fontos, a 21-es bekezdés különösen fontos, amikor is azt mondjuk, hogy az emberi jogok kartáját nem, fe, nem minden tagállam ültette még át saját eh, gyakorlatába. Emellett még kiemelném az 51. Eh, cikkét ennek a kartának, eh, amely arról beszél, hogy az Európai Uniónak képesnek kell fellépnie ezekben a kérdésekben. Ugyanakkor itt még vannak hiányosságok. Köszönöm. Ön elég gyorsan beszélt, mondja az elnök. Alba Guzban Gue. Köszönöm a nem szabad csak a pénztők érdekeire gondolnunk, ez a parlament is nagyon elszakadt a valóságtól, és nem felel meg a valódi szükségleteknek és elvárásoknak. Ez teljesen nyilvánvaló akkor, amikor az előttünk megjelenő szakpolitikákról beszélünk, amelyek mindig a pénzügyi elit érdekeit szolgálják. Ennek az intézménynek a valódi kapcsolatai a polgárok felé leginkább a petíciós bizottságban jelennek meg, ahol megjelenik az a távolság, amely elválasztja az Európai Parlamentet a valóságtól. Fényévekre vagyunk, vannak önök azoktól az emberektől, akiket képviselniük kellene. Beszélünk a TTIP-ről, amely a multiknak meg fogja engedni azt, hogy maguk alá gyűrjék az állami parlamenteket és a törvényeket. Itt az Európai Parlamentben a többség süke, többségnél süket fülekre találnak ezek a panaszok, és inkább a nagy multik érdekeit követik. Emellett a migrációs politikával szembeni megnyilvánulások szintén alapvető jogokat sértenek. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a parlament bezárta a magát a az európaiak tényleges érdekei előtt a mi szövetségeseink, illetve a parlament szövetségesei, a, a lobbisták. Az elnök asszony ennek a képviselőnek is azt mondja, hogy túl gyorsan beszélt. Reda asszony, köszönöm. Szeretném megköszönni ennek a, a raportőrnek, illetve a kollégáinak, hogy mindenki számára, mindenki felé nyitott volt. Gyakran megkér, megkérdőjeleződik az európai projekt, különösen fontos tehát a petíciós bizottság munkája. Az, hogy milyen elbánást kapnak a petíciók benyújtói, meg, megváltoztathatja hozzáállásukat Európa irányába. Nem szabad azonban, hogy ez a munka minőségére, minőségének rovására menjen, növelnünk kell a bizottság rendelkezésére álló erőforrásokat egyszerű befogadhatósági szabályokra van szükség, amelyek átláthatóak megalapítottuk, illetve bevezettük a petíciós portált, ugyanakkor ennek vannak még alapvető hibái, és csak ha ezeket kiküszöböljük, akkor fognak ezek majd, ez a portál majd hozzáadott értéket képviselni. Nagyobb eh, mértékben bele kell folyni a petíciós bizottság munkájába a többi eh, szakbizottságnak is. Eh, szakértelmükre szükségünk van emellett a bizottságnak is komolyabban kell vennie a vizsgálódásokat. A szerződés őreként a tagállamoknak, a bizottságnak nem az a feladat, hogy a tagállamok által kifejtett véleményeket ismételgessék. A petíciós jog egy alapvető jog, és így is kell kezelni. Sajnálatos módon a bizottság kötelezettségvállalásainak hiánya megjelenik a polgári kezdeményezéssel kapcsolatos hozzáállásában is. Ez e, egy új e, e, részvételi eszköz, a bizottság azonban nem fordít elég figyelmet erre. Az Európai Ombudsman is kritizálta a polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos bizottsági hozzáállást. Egyébként az ombudsmannak a munkájához gratulálok és üdvözlöm együttműködését a petíciós bizottsággal. A petíciós bizottságnak ezt az elve, ezeket az elveket kell követni. Pour une minute, au nom de l'EFDD, Madame Evi. Evi asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egy másik számból szeretnék ki indulni a befogadott, eh, vagy elfogadható petíciók, ezek 39%-át teszik ki az összes benyújtott petíciónak. Ez azt jelenti, hogy nem igazán értik a polgárok, hogy az Európai Unió miért illetékes. Tehát nincsenek tudatában eh, ennek, eh, és ez probléma az európai polgároknak, tudniuk kell azt, hogy mi ez az eszköz, és mire lehet használni, és képesnek kell lenniük ezt használni. A különböző problémákat bemutatta a jelentéstevő, és mi az európai intézmények képviselői képesnek kell lennünk választ adnunk a polgárok által megfogalmazott kérdésekre. Hadd hangsúlyozzam, hogy ez a webportál még nem működik. A polgári kezdeményezés területén ez nagy csalódást jelentett a polgárok számára. Ilyen részéről Godin asszony, két percre, köszönöm szépen. 2014-ben 6%-kal csökkent a benyújtott petíciók száma. Ez gondolom, hogy a Mindemellett Odenberg asszony azt kéri, hogy több eszközt kapjon, pénzeszközt kapjon a szakbizottság, de mihez? Miért? A 2014-es évben benyújtott petícióknak egy részét elfogadottnak tekintették, más részét nem, de 39%-át tekintették elfogadhatónak, ez azt, befogadhatónak, ez azt jelenti, hogy a polgárok nincsenek teljes mértékben tudatában annak, hogy mihez lehet benyújtani a petíciót. Ehhez jogi ismeretekre is szükség van. A részvételi demokráciáról van itt szó a polgári kezdeményezéssel eh, kapcsolatban. Meg kell állapítanunk, hogy ezzel kapcsolatban eh, kudarcról számolhatunk be. Egyrészt azért, mert mert ez a kezdeményezés nem teszi lehet tővé az előkészítő munkák leállítását, hanem azért is, mert az Európai Bizottság ignorálja ezeket, amikor nem az ő általuk elképzelt irányba mennek ezek a kezdeményezések. Több mint három millió aláírást gyűjtöttek egy kezdeményezéshez, de az Európai Bizottság elutasította ennek a befogadását, arra hivatkozva, hogy a szerződés szerint ez nem tartozik eh, az Európai Unió eh, hatáskörébe, Hol ott van erre valós a 2013-as évből. Eh, az Európai Bizottság tehát egyszerűen csak politikai érveket állít be úgy, mintha azok szakmai érvek lennének. Úgy tűnik, hogy semmi nem történik a hard joggal kapcsolatban, az a polgárokat egyre inkább eltérítik a polgári kezdeményezés beindításától, ugyanúgy, mint ahogy ezt tették a petícióval kapcsolatban, és ezt nem ismeri föl Odenberg asszony jelentésében. Morvai asszony. A petíciós bizottság munkájáról szóló jelentés köszönő viszonyban sincs az én személyes tapasztalataimmal, és az Európai Bizottság itt jelenlévő képviselőjéhez fordulok, őhozzá vagy őtőle kérek magyarázatot nem látom hogy rajta lenne a fülhallgató de bizonyára jól beszéli a mi nyelvünket a magyart tehát nyilván követi azt amit mondok hiszen azért van itt felmutatok önnek és oda is fogok adni a felszólalásom után egy fél a four es oldalnyi dokumentumot ez egy döntés amit mostanában hozott a petciós bizottság közel egy év elteltével a magyar devizahitel áldozatok ügyében. tehát közel millió magyar és egyébként több millió európai embert érintő ügyben akik csaló E, e, bankok és bankárok e, magatartásának következtében ugye devizában svájci frankban és más devizákban adósodtak el. beadtak egy jogászok által rt fifteen oldalas nagyon részletes petciót amire kapták ezt a féloldalas választ. kérdezem önt biztos úr ezek szerint közös nyelvünkön magyarul hogy az ó ponttal miszerint minden petciót gondosan komolyan hatékonyan gyorsan átláthatóan és egyedi módon meg kell vizsgálni hogyan egyeztethető össze az hogy egy év elteltével egy féloldalas primitv választ adott ebben a fontos kérdésben a petciós bizottság. köszönöm szépen! Köszönöm, járó. Következik két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A petíciós bizottság összességében eh, sikeres mérleget mutatott be, eh, de vannak problémák is. Háromra szeretnék utalni a bekerül által említett eh, dolgok mellett. Először is szerintem fontos, hogy gyorsabban és biztonságosabban tudjunk különbséget tenni a befogadható és nem befogadható petíciókkal kapcsolatban, illetve a, hát meg kell, tudnunk, meg kell mondanunk minél hamarabb, hogy melyek azok a petíciók, amelyekben nem vagyunk illetékesek, hogy több időnk maradjon a többire. Másodszor konzekvensebben be kell tartanunk az ütemtervet, a vele reformra gondolok itt a petíciókkal kapcsolatban, Kilenc hónappal a petíció benyújtása után a petíciót napirendre kell tűzni első eszmecserére a petíciós bizottságban, harmadszor pedig vannak olyan petíciók, amelyekkel kapcsolatban a petíciós bizottság tagjai azon véleményen vannak, hogy jogszabályokat kell módosítani, átdolgozni, a szakbizottságokkal való együttműködést javítani kell, és ez a nemzeti parlamenti petíciós bizottságokkal való együttműködést is jelenti, azoknak nagyobb tartalékaik vannak. Egyébként pedig szeretnék köszönetet mondani a petíciós bizottság titkárságának munkatársai felé, akik nek nem mindig egyszerű az életük velünk, petíciós politikusokkal, de hát általában érdemi vitát folytatunk. A petíciós bizottság az Európai Unióban a közvetlen demokrácia megtestesülése, a petíciós bizottság tulajdonképpen egy, olyan, mint egy szeizmográf, azonnal érezzük azt, hogy Európában milyen a hangulat. Úgyhogy van egy tippem a biztosnak, és a bizottságnak, hogyha a nép hangját akarják hallani mindenféle maszk nélkül, akkor jöjjenek el a petíciós bizottságba, ha erre nincs idejük, akkor olvassák el a jelentéseinket. Kirton Darling következik egy percre. Thank you, President. It's a wonderful... Köszönöm, elnök elnök úr, elnök asszony. Nagyszerű dolog, hogy a petíciós bizottsághoz fordulhatunk olyan ügyekben, eh, amelyekről azt gondoljuk, hogy eh, bizonyos érdekkörökkel eh, szemben fel kell állni, illetve valamit tenni kell. Konkrét eh, aggodalmak hangzottak el a TTIP eh, tárgyalásokkal kapcsolatban, illetve a munkavállalók jogainak, eh, jogaival kapcsolatban, valamint régi eh, igazságszolgáltatási hibák kapcsán, mint amilyen az 1984-es eh, sztrájk. Ezek a petíció benyújtók kétségbe esettek, semmilyen más lehetőségük nincs, amikor mi meghallgatjuk őket és megpróbáljuk eh, felkarolni az ügyüket, akkor az európai demokráciában egy fontos szerepet játszunk. Ezért is kell előmozdítani az Európai Parlamentben a petíciós bizottság munkáját. Be kell bizonyítanunk, eh, hogy eh, az embereket szolgáljuk ebben a házban. Köszönöm. Wikström. Wikström asszony kap szót, egy percre parancsoljon képviselőasszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak és a kollégáknak a jó munkát és a kompromisszumkészséget, amelyről ezen a héten tettek tanúbizonyságot. A petíciós szakbizottság, amelynek elnöke vagyok, tulajdonképpen hídként funkcionál, mely összeköti a polgárokat és az európai intézményeket. A petíciós szakbizottság úgy érzem, hogy igazából Európa a döntéshozatalának a kapuja kell, hogy legyen, amelyen nyugodt szívvel kopogtathatnak az európai polgárok. 2014-ben, mivel választások voltak, ez nyilván kihatással volt a szakbizottságunk munkájára. Örömmel mutatok rá, hogy a titkársággal együtt és a petíciós bizottságért felelős osztályvezetővel 2014 óta sikerült hatékonyabbá tenni a munkát, belső módszerünk modernizálásával. Mm, sokat javítottunk a helyzeten, ez kezdi meghozni a gyümölcsét. Pozitívnak tartom, hogy sikerült az Európai Bizottságot meggyőzni, hogy az első alelnöke legyen felelős a mi munkánkért. Remélem, hogy még jobban tudják majd a panaszosok érdekeit szolgálni a munkánkkal. Köszönöm. Jelentősen túlépte hozzászólási idejét. Auken asszony következik. Köszönöm. Köszönöm, kiváló jelentés készült a petíciós szabizottság munkájáról. Nem is ismétlem el az előttem szólókát elmondottakat, mert csak azért sem, mert nem áll rendelkezésemre elég idő. Ezért csak annyit mondok, hogy a parlament és a bizottság együttműködése jó, de tovább javítható. Az ombudsmannak is köszönöm az együttműködést. Két dolgon javíthatnánk még. Egész egyszerűen nincs elég erő forrásunk arra, hogy az összes panasszal tényleg érdemben tudjunk foglalkozni. Ez tartatatlan helyzet, ezért meg kell erősíteni a petíciós szakbizottságokat. Jó lenne gyakrabban eljutni a helyszínre, saját szemeinkkel látni, kivizsgálni a panaszos ügyeket, de nyilván ez is pénz és idő kérdése. az európai polgárokat pedig jobban kellene tájékoztatni arról, hogy milyen munka folyik a petíciós szakbizottságban. Ez kicsit most jelenleg olyan, mint hogyha, mint a sötétben, a vak sötétben folytatnának striptizt, hát ennek bizony nem sok értelme van. Érdekes, hogy ez a dokumentum ellenzi a TTIP-et, ugyanakkor ösztönzőleg is hat ránk, hiszen választóink közül ezrek aggódnak amiatt, hogy nem kívánt területeken is megjelenik a privatizáció, illetve az befektetői vitarendezés az állami jogrenden kívül szolgálja majd a be, be, befektetők érdekeit. Reméljük, hogy erre soha nem kerül sor, és a TTIP nem kerül elfogadásra. Ugyanakkor választóim nem akarnak TTIP-et, de hát megvan ennek a megoldása, közelednek a, közeledik a népszavazás, hogyha nem akarják a TTIP-et, akkor szavazzanak az EU ellen, illetve arra, hogy lépjünk ki az EU-ból, és akkor nem lesz TTIP. Köszönjük, Bahon úr, két percben. Köszönöm, elnök asszony. Hangsúlyoznám én is, hogy mennyire fontos ez a jelentés, nem csak azért, mert áttekinti a 2014 során végzett munkánkat, hanem azért is, mert a jövőre vonatkozó változásokat is hoztak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük a panaszokat. Nagyon fontos, hogy a panaszosok jogai ne sérüljenek, hiszen így tudjuk biztosítani, hogy az emberek bízzanak az uniós intézményekben. Támogatom azt az elgondolást, hogy a panaszok, a petíciók az első szemű eszközei lehetnek annak, hogy uniós szinten aktívabban részt vegyenek a e, döntéshozatalban. hiszen egyértelműen jelzi azt is, hogy az administratív eljárással teljes mértékben e, e, nek meg kell felelni. Gyakran erről elfeledkezünk. Ezek a szabályok alapvetően a panasz egészére vonatkozóan iránymutatásként működnek, ettől az egész mechanizmus jóval fókuszáltabb, jóval nagyobb mértékben eredményorientált. Bármit is teszünk, nem szabad eh, hiú brándokba ringatni a panaszosokat, nem szabad hamis ígéreteket tenni nekik. Ugyanakkor mindent tőlünk tehetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy valós panaszokra valós megoldással szolgáljunk. Uh, nem szabad, hogy a napi rendünk, a munkánk átpolitizálódjon a petíciós szakbizottságban. Biztos vagyok benne, hogy a győztesen tudunk kijönni ebből a harcból, és valóban javítani tudjuk az eljárásrendünket, például a panaszok befogadhatóságával kapcsolatban, és el tudjuk magyarázni a panaszosoknak jobban, hogy miért nem tudjuk kezelni az adott ügyüket, vagy miért kell néha idő előtt lezárnunk ezeket a panaszokat. Köszönöm a képviselő, egy perc. A petíciós bizottság alapvető szerepet játszik abban, hogy közelebb hozza az Európai Unió intézményeit a polgárokhoz. Ez a front office az Európai Parlamentnek, ebből demokratikus intézmény az Európai Parlament teljes mértékben tisztában vagyunk a, azzal, hogy a polgárok távolinak és hidegnek tartják az Európai Uniót, amely csak a választási időszakban foglalkozik velük. De e, itt e, nem csak a polgárok érdekeiről van szó, hanem a saját önérdekünkről is. E, amikor egy petíciót megvizsgálunk, akkor látjuk azt, hogy hogyan és miként kell az Európai Uniónak megváltoznia. Ezért is kell, hogy a petíció egy prioritásos terület e, legyen, e, és e, ezért nem fogadható el, hogy ilyen lassan vizsgálják meg a petíciókat, e, ez sokszor több mint egy évet vesz igénybe ez nem a petíciós bizottság tagjainak akaratán múlik, sem pedig a köztisztviselőkén, akik igen keményen dolgoznak. Pietra képviselő, két perc. Köszönöm, elnök asszony. A petíciós bizottság a polgárok jogait védelmezi, ahogy azt a szerződés is előírja, és az EU-hoz, az EU tevékenységhez kapcsolódó panaszokat kezeli. A petíciós bizottságnak a feladata az, hogy elsimítson bizonyos problémákat az EU működésében. A petíciós bizottság folyamatosan megpróbálja a saját munkáját, munkamódszereit fejleszteni és javítani. Eh, a mi frakciónk eh, benyújtott egy olyan módosító indítványt, amely alapján elvárjuk a tagállamoktól, hogy eh, a petíciós bizottságok a nemzeti parlamentben is jelenjenek meg, ezt tavaly megbeszéltük, nem minden nemzeti parlamentnek van hasonló bizottsága, és egy ilyen bizottság felállítása jó együttműködés lehetőséget biztosítana a nemzeti parlamentek és az európai parlamentek, parlament között a petíciós bizottságokon keresztül. Ezzel lehetővé válna az is, hogy visszautaljunk ügyeket a Nemzeti Petíciós Bizottságokból, ha azokra tartozik. A gyermekek jogairól szólva, ez is nagyobb figyelmet érdemel, illetve illetve a gyermekek gondozásával kapcsolatos petíciókra jobban oda kell figyelni. Ehm, sajnálatos, hogy egy sor témában nem sikerül megfelelő időn belül ehm, megoldást hozni. Merci. Pour deux minutes, Monsieur Csaki. Csaki képviselő következik két percre nagyon fontos a petciók garantálása hiszen az uniós polgárok egyik kommunikációs eszközéről beszélünk. a petció a polgárok szemében kapu az európai unió felé nekünk képviselőknek és a többi uniós intézménynek pedig segtség a munkánkhoz. a jelentésben olvasható viszont hogy a beérkezett petciók száma az unió teljes lakosságának lélekszámához viszonytva szerény. ezt saját tapasztalataim alapján is vissza tudom igazolni délszlovákiai magyarajkú polgárként és képviselőként számos megkeresés érkezik hozzám. nem azt mondom hogy minden egyes probléma petció tárgya lehet de azt igen hogy nagyon sok valósznűleg megfelelne petciónak. a two thousand and fourteen évi tevékenységi jelentésben emltett alapjogok diszkrimináció szabad mozgás és környezetvédelem területén találhatók olyan problémák és uniós polgári jogos sérelmek amelyek kivizsgálására bizony a petciós bizottság lenne hivatott. ezért továbbra is elsősorban a tájékoztatásra szeretném felhvni a figyelmet. a polgárok nagy többsége vagy nem tud vagy csak keveset a petciós jogról. az előző évi statisztikákban a magyar vagy akár a szlovák nyelvű petciók száma elenyésző. peti alelnöki szerepemet tehát elsősorban abban látom hogy a közép európaiakhoz is közelebb hozza munkánkat és a petciós jogot a petciókon keresztül pedig az uniós polgárok ellenőrzést gyakorolhatnak az uniós jogszabályok kialaktására és alkalmazására. hiányolom viszont a jelentésből azokat a korábbi jelentésben lefektetett garanciákat amelyek előbbre vihetnék a petciós bizottság munkáját. sajnálom hogy a parlament főtitkára által two thousand and fourteen ben bevezetett igazgatási reform bizottságra vonatkozó részei nem jelentek meg a jelentésben mindez a petciós joggal élő uniós polgárok érdekeit szolgálná és növelné az intézményünkbe vetett bizalmat. köszönöm szépen! Ketten kértek hozzászól, ketten kértek szót, megint ez asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A petíciós bizottság korábbi tagjaként nagyra értékelem a petíciós bizottság munkáját. Most a gyermekek elrablásáért, területéért felelős képviselő vagyok, és nagyon fontosnak tartom ezen a területen a munkát. A gyermekekre vonatkozó petíciók olyan nehézségekre vonatkozó petíciók, amelyek a határok, határon különböző országokat foglalnak magukba, ezek nagyon fontosak, és nem megyünk eléggé messze. Nagyon fontos, hogy adjunk iránymutatást azoknak, akik szenvednek ezektől a helyzetektől. Ezek a leginkább érzelemmel teltett és a legnehezebb petíciók. És szeretnénk ezen a területen tovább együttműködni. Az én hivatalom munkája kiegészítheti a petíciós bizottság munkáját, és a Brüsszel kettes rendelet felülvizsgálatáért való együttműködést folytatnunk kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Valina képviselő. Valina képviselő következik egy percre, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2015-ös EU barométer e, azt mutatja, hogy a polgárok 40%-ban bíznak az európai intézményekben, és ennél hát nem több. Nagyon sok oka lehet ennek. Ismerjük a petíciós bizottság tagjaiként azokat a problémákat, amelyekkel hozzánk fordulnak a polgárok, legyen ez földfoglalás, a hepatitis betegségek gyógyítása, stb. Rugalmasabbnak kell lenni. Hadd emlékeztessek arra, hogy meg kell hallgatnunk a polgárokat, politikai megoldást kell találnunk valódi problémákra, és nem lehet csak technikai megoldást találni. Avramopoulos úrnak adom a szót, látja, hogy jönnek a képviselők, de próbálja meg összefoglalni a vitát. Kedves képviselők, mondja a biztos, szeretnék köszönetet mondani Geringer de Odenberg asszonynak a jelentéséért. Emellett szeretném kihasználni ezt az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak azoknak a képviselőknek, akik ebben a vitában részt vettek, és a mm, hozzászólásokat lejegyeztem. A petíciós jog az európai polgárok alapvető joga. Európa polgárai számára világossá tenni azt, hogy komolyan vesszük az aggodalmaikat, ez nagyon fontos és ezzel köszönetet mondunk nekik az európai intézményekben vetett bizalmukért. Az Európai Bizottság továbbra is együtt kíván, együtt kíván működni a parlamenttel és a petíciós bizottsággal, hogy a petíciók hatékony és gyors elbírálását és megoldását elősegítsük. Köszönöm szépen az elnök asszonynak, köszönöm szépen a képviselőknek. Elnök, Geringer de Odenberg asszony foglalja össze a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Jelentéstevőként nagyon örülök annak, hogy elkészíthettem ezt a jelentést. Nagyon elkötelezett és lelkes kollégákkal együtt. A jelentés a azt mondja ki, hogy a petíciókkal kapcsolatos munkát javítani kell, a kritikus hozzászólásokat meg kell vizsgálni, a hozzászólót megszakítják. Egy kicsit lassabban beszéljen, ezt kéri az elnök. Nos tehát, hogyha vannak kritikus megjegyzések a jelentéssel kapcsolatban, az jó hír. Ez azt jelenti, hogy van még mit tenni, van még feladatunk, és jobb eredményt érhetünk el ezen lépések megtétele után a polgárok érdekében. Avramopoulos biztos úrnak szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásáért. A jelentéssel kapcsolatban jelentéshez nyújtott hozzájárulásokért szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, Becker asszony, Beatrice Becerra, Évi asszony, Marias képviselő, Léda képviselő, nekik szeretnék tehát köszönetet mondani, illetve a tanácsadóknak, a szakbizottság titkárságának, akik szintén öm, részt vettek a munkában, Nikola Kriera, Krisztina és a többiek. illetve Kárnyák Korcperckának, az asszisztensemnek is szeretnék köszönetet mondani. Nem volt egyszerű a munka, de végül mégiscsak sikerült az Európai Petíciós Szakbizottság munkáját egy megfelelő jelentésbe foglalni. Köszönöm szépen, mondja